A napirendünk következő pontja közös vita emberi jogokról. A bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát tárgyaljuk, azután az emberi jogokról szóló éves jelentést, Hautala asszony jelentését az emberi jogok védelmezőit szolgáló uniós politikákról, azon kívül szóbeli válaszigénylő kérdés, a kínzó eszközként használt termékek kereskedelmével kapcsolatosan. Kezdjük. Hautala asszony hozzászólásával négy perc, mint jelentés készítő. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök ennek a vitának, amely lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiáját. Itt van körünkben Esten asszony, a főbiztos asszony, ő bemutatja az éves jelentést, e, ennek is nagyon örülök. Ami a jelentést illeti, az én jelentésem célja az volt, hogy javítsuk az emberi jogok védelmezőinek, védelmezőit szolgáló uniós politikákat. Számos indítvány érkezik, olyan személyekről beszélünk, akik a saját életüket teszik kockára azért, mert sikra szállnak az emberi jogok érvényesülésért, bármilyen kontinensről is legyen szó néha nehéz meghatározni, hogy ki is az emberi jogi aktivista. Nehéz meghatározni, de azt tudjuk, hogy olyan emberekről, anyákról, nőkről van szó, akik lemondanak a testi érinthetetlenségükről, hogy védjék az emberi jogokat. Engem érte megtiszteltetés, hogy megfogalmhattam ezt a jelentést. Az emberi jogok aktivistáinak védelme része a politikánknak. Ha nincsenek emberi jogi aktivisták, akkor nincs emberi jogi politika sem az Európai Uniónak sokkal többet kellene tennie. Itt van az Európai Parlament, itt van Eston asszony, a külügyi főképviselő asszony. Azt hiszem, hogy sokkal jobban együtt kellene működnünk, és biztosítani az egymás közötti információ cserét. Aktívan kellene kapcsolatot keresni másokkal is együttműködhetnénk az Európa Tanácssal, a NGO-kkal. Szoros kapcsolatokban állunk egyébként ezekkel. A Lisszaboni szerződés szerint új helyzet állt elő, nem csak kötelezettségeink, új hatásköreink is vannak, amelyekkel élnünk kell annak érdekében, hogy az emberi jogokat mindenütt meg lehessen védeni. A jelentés tervezetben számos gondolatot olvashatnak, ezek nem mind újak, ezt én magam is nagyon jól tudom de azt hiszem, hogy el kell azon gondolkozni, hogy hogyan is áll a helyzet a megvalósítással. A cseh elnökség idején gondoltunk arra, hogy egy hálózatot építünk ki, a menedéket adó helyek hálózatát. Tehát, hogyha van olyan emberi jogi aktivista, aki akut veszélynek van kitéve, akkor fordulhasson ehhez a hálózathoz, találjon ott menedéket. Emlékszem, hogy milyen jó vízhangot talált mindez az érintett szervezetekben. Ebben a szellemben kellene tovább dolgozni, és többet kellene elérnünk, mint amit eddig biztosítani tudtunk. Mindig beszélünk az emberi jogi aktivistákról, és hogyha veszélybe kerülnek, akkor igenis lehetőséget kell, hogy kapjanak, hogy elhagyják a tartózkodási helyüket. A mi külügyminiszterünk talán a belügyminiszterekkel együtt kellene, hogy dolgozzon ennek a kérdésnek a megoldása érdekében, különösen a vízum döntésekkel kapcsolatosan, hogy gyorsított eljárást biztosítsanak az emberi jogvédők számára. A jelentés tervezetben szó esik a közös külügyi szolgálatról, az Európai Parlamentről, a közös külpolitikáról, tehát gyakorlatilag mindarról, ami felel és biztosíthatja az emberi jogok védelmét. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a fő képviselő asszony az utazásai során természetesen találkozik emberi jogi aktivistákkal is, és ez így kell, hogy legyen minden esetben, amikor külpolitikáról van szó. Köszönöm szépen. Albertini úr az egyik szóbeli kérdés szerzője 5 perc. Köszönöm szépen. Az ötödik cikke az emberi jogi nyilatkozatnak azt mondja ki, hogy egyetlen embert sem lehet kínozni, és méltatlanul kezelni. Ez vonatkozik minden körülményre, és ez a nemzetközi jog része, és így mondom minden országra érvényes, nem csak az általános emberi jogok nyilatkozata, hanem az európai és az ENSZ nyilatkozatok is ezt a célt, az emberi jogok betartását követik. Az Európai Unió és a tagállamok nagyon komolyan veszik ezt a kötelezettséget. A kínzás elleni nap ünnepségei során is elmondtuk, hogy a kínzás elleni harc abszolút prioritás az Unió számára, és a jogi és erkölcsi kapcsolatot szem előtt kell tartani, be kell tartani az ezzel kapcsolatos követelményeket, és különös figyelmet kell szentelni azoknak a tárgy, azokra a tárgyakra, amelyek ilyen célokra használhatók. A rendelet annak idején jelentős lépést jelentett előre. Az ENSZ külön megbizotja is megerősítette, hogy ez a rendelet nem csak modell a nemzetközi jogi előírások számára ezen a területen, és ennek a rendeletnek az alkalmazása azonban már nem példaértékű, ugyanis csak hét állam tudta ezt valamilyen formában végrehajtani, és hozta nyilvánosságra a 13. cikkben előírt éves jelentést, ahol be kell számolni az ilyen áruk kereskedelmének szabályozásáról, exportjáról, importjáról. Azonban ezek a jelentések rendkívül fontosak a rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében. Az engedélyek elemzése után még sok nyitott kérdés van, a hatóságok számára, akik engedélyezik a kivitelt, politikai értékelést is kell, hogy végezzenek. És Eh, az információt továbbítani kell ebben az esetben az érintetteknek az exporttal vagy az importtal kapcsolatban, hogyha ilyen áruk jelennek meg, amelyek a 17. Eh, cikkben szerepelnek. Öt éven keresztül a rendelet elfogadása után azoknak az áruknak a listája, akik a mellékletben szerepel, mindenképpen aktualizálandó. Az emberek nagyon kegyetlenek tudnak lenni, és az emberi fantázia úgy tűnik kimeríthetetlen ebben a vonatkozásban. Éppen ezért alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel ezen a szomorú területen eljött az idő, hogy itt az Európai Parlamentben is felvessük ezt a kérdést, és szólítsunk fel arra, hogy a kötelezettségeket be kell tartani. Az Európai Parlamentnek a kötelezettsége ez, demokratikus mandátumunk van, és biztosítanunk kell, hogy az intézmények ezen a területen is működjenek. Részletes információkat szeretnénk hallani arról, hogy mi történt eddig. El kell érni a rendelet teljes mértékű betartását és végrehajtását, és szükség van intézkedésekre, hogy a helyzet a jövőben javuljon. Az első lépés lehet annak a bizottságnak a lépése, amelyik illetékes ebben a kérdésben, hogy jelentést dolgoz ki, és ez a rendelet, a 1236 per 2005-ös egy alapvető eszköz kell, hogy legyen, és ezt teljes mértékben alkalmazni kell. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Albertini úr, és most pedig a másik szóbeli kérdés szerzője Moreira kollega 5 percre. Köszönöm. Elnök úr. Igen, tisztelt alelnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, kolléganők és kollégák. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében szóbeli kérdést szeretnék megfogalmazni, amelyet a külügybizossággal közösen fogalmaztuk meg. Arról van szó, hogy a nemzetközi kereskedelemben tiltsuk meg azon javak kereskedelmét, amelyek kínzásra alkalmasak, halálbüntetés végrehajtására, vagy az emberi méltóságot érintő cselekedetekre. A nem kormányzati szervekkel együttműködve szeretnénk elérni azt, hogy ne lehessen rendőri eszközöket kínzásra felhasználni. A parlament felszólította a bizottságot arra, hogy legyen európai jogalkotás, hogy szabályozzák az ilyen jellegű áruk kereskedelmét. 2005-ben a javaslatot meg is szavaztuk. és a 12.036-os rendelet született meg. Itt jogilag kötelező érvényű kontroll alá esnek azok az eszközök, amelyeket kínzási célra is fel lehet használni. Vagy pedig olyan áruk, amelyek stratégiai céljait szolgálják, olyan államoknak, amelyek ezzel visszaélnek. Az olyan áruk exportját és importját szeretnénk betiltani, amelyeket ilyen célokra felhasználhatnak. Természetesen itt a tagállamok információs kötelezettségéről is szó van, hiszen ez a 2005-ös rendelet, ahogy már említettem, előre haladást jelent, az emberi jogok területén, illetve a személyesi jogok tekintetében, ahogy az Európai Unió emberi jogi kartájában ezek leírásra kerülnek, ugyanúgy, mint más konvenciókban, mint például az ENSZ és az Európa Tanács egyezményében. Az emberi jogi szervezetek üdvözölték ezeket. Az ENSZ eh, külön előadója is üdvözölte ezt a lépést, hogy jó jogi keretet ad a kínzás elleni fellépéshez. Ezt a modellt más államok is követhetik. Kedves kolléganők és kollégák, mire jó egy ilyen rendelet, hogyha nem alkalmazzák? Egyáltalán tudjuk, hogy megfelelően alkalmazzák ezt a rendeletet? Ellenőrzi valaki, hogy a tagállamok átültetik? hogyha a tagállamok nem írnak nekünk jelentéseket? A realitás nagyon frusztráló. Hét állam küldött nekünk információkat olyan döntésekről, amelyek az ilyen eszközök betiltását igazolják. Azonban ez nem alkalmas arra, hogy mélyrehatóan megvizsgáljuk. Ez vonatkozik az Európai Unió tagállamaira is, akik szemet húgynak a nemzetközi termelés, a nemzetközi kereskedelem tekintetében. A tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy teljes mértékben teljesítsék kötelezettségeiket, amelyeket magukra vállaltak. Évente jelentéseket kell írniuk tevékenységükről, részletes jelentéseket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy minden egyes információ megvizsgálható. Így megtudhatjuk, hogy milyen export-import termékek találhatók bizonyos országokban. Cselekvési jelentéseket kell bekérnünk, és érdekes lenne többet tudni arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosítanak akkor, amikor például a kereskedők sértik meg, nem tartják be ezt a rendeletet. Jó okok szólnak amellett is, hogy aktualizáljuk a rendeletet. Főleg, ami a mellékleteket illeti. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A rendelet igazolja azt, hogy az emberi jogok védelme azt is jelentheti, hogy az említett termékek kereskedelmét megtiltjuk. Nem lehet szabadon kereskedni olyan eszközökkel, amelyekkel kínzást, illetve halált okozhatunk. Ennek a rendeletnek modellértékűvé kell válnia, és akkor az Európai Unió elért valamit. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig szeretném Eston főképviselő asszonynak átadni a szót, hogy reagáljon a kérdésekre. Eston asszony, öné a szó. Mr. President, honorable uh, members, I'm extremely pleased. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, nagy örömmel veszem azt a lehetőséget, hogy az emberi jogokról most önökkel vitatkozzunk. Tudom, hogy a ház többször hangot adott elkötelezettségének ezen a területen. Az Európai Unió nagyon fontos az ügynek tartja az egyik kulcsfontosságú alapértéknek az emberi jogokat. A demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tekintetében mind a 27 tagállam siker történetnek tekinthető. Tehát teljesen logikus, hogy erőteljes mechanizmusokat építettünk ki ezen értékek védelmére. És komoly figyelemmel kísérjük ezen kérdések alakulását világszerte. Az elmúlt években 235 milliárd eurót fordítottunk 900 civil szervezet támogatására több mint 100 országban. De nem mi vagyunk az egyetlen egy szereplő ezen a területen, illetve nem mi könyvelhetünk el csak sikereket. Éppen ezért azt is biztosítani kell, hogy megkérdezzük, hol lehet tovább javítani. Az emberi jogok univerzálisan kell, hogy érvényesüljenek, ugyanakkor nem lehet egy mindenkire egységesen ráhúzható megoldást alkalmazni. Az is nagyon számít, hogy a gyakorlatban hogyan járunk el. Csak akkor tudunk előrelépni, hogyha az emberi jogi agendát reálisan kezeljük. Célzott erőfeszítésekre, tevékenységre van szükség, részletesen meg kell ismernünk a kérdéses országot, és élesebben kell fókuszálnunk az eredményekre. Korábban önök is további részletes információkat kértek a politikánk megvalósítása terén. Én értem ezen aggályukat, és nyilvánvalóan a tevékenységünket csak az eredmények alapján lehet értékelni. Az emberi jogok támogatása a jövőbe történő befektetés. Az önök illetékes albizottsága és a Hautala asszony által vezetett munka kiváló példa erre. Üdvözlöm a jelentését, és gratulálok mindazoknak, akik ebben közreműködtek. Néhány konkrét dologra szeretnék most rátérni, aláhúzva, hogy én továbbra is találkozni fogok civil szervezetekkel, human emberi jogi védőkkel Brüsszelben, de másút is. A delegációk munkatársaitól pedig itt és Brüsszelben is ugyanezt várom el. Egy jó például szolgált, például a római statutum ratifikálása a Rampalai konferenciát megelőzően továbbra is biztosítanunk kell a támogatásokat, missziók, delegációk, illetve helyi központok révén. Múlt hónapban tárgyalásokat folytattam például arról, hogy hogyan lehet az együttműködésünket a kalózkodás területén is erősíteni. Az ICC elnökével, Michel asszonynal pedig együttesen szorgalmazzuk a jelentés ratifikálását. Üdvözöljük, hogy a kormányok beindították ezt a folyamatot. Ugyanakkor meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan szüntethető meg a halálbüntetés világszerte. Ez számomra személyes ügy is. És mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy kétoldalú, illetve multilaterális eh, fórumokon, eh, például az, esz az ENSZ közgyűlésen is szeptemberben ezt fogom képviselni. Az EU-nak következetesebb, koherensebb és hatékonyabb külpolitikát kell folytatnia. Ez számunkra egy komoly lehetőséget teremt arra is, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén is fellépjük. Ez egyfajta vezérvonal kell, hogy legyen a külpolitikánkban. A külszolgálat létrehozása is lehetőséget fog teremteni arra, hogy ezen kapacitásainkat megerősítsük. Az új szolgálatnak is biztosítania kell majd, hogy az emberi jogok minden kül kapcsolatunkban érvényesüljenek, akár fejlesztésről, akár a kereskedelemről van szó. És most rátérve konkrétan a kínzáshoz is felhasználható termékekre. Ezt az ügyet mi nagyon fontosnak tekintjük, és minden jogszabályban például az említett rendeletben is ennek kötelező érvényel kell megjelennie. A tagállamokkal a szag, szabályozói bizottságban ezzel is foglalkozni fogunk. Folyamatos elkötelezettségre van szükség a tagállamok, a, az ön, önök parlamentje, illetve minden európai intézmény részéről. Ezt a munkát folyamatosan értékelnünk kell, meg kell vizsgálnunk, és biztosítani kell, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos eszközöket felhasználjuk minden párbeszédben, biztosítva az emberi jogokat a kétoldalú kapcsolatokban, épp úgy, mint a többoldalú fórumokon. Az EU 2020-as stratégia ehhez is hasznos eszköz lehet. Én konzultációs folyamatot kívánok beindítani még idén ezen a területen. Tisztelt képviselő társak, Roosevelt asszony azt mondta, hogy jobb gyertyát gyújtani, mint utólag átkozódni. Az Európai Unióban számos eszközzel rendelkezünk az emberek életének jobbá tételére, és én erre törekszem. Szeretném maximálisan kihasználni az új Lisszaboni struktúrát, és ebben számítok az önök alapvető segítségére.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 mint a néppárt árnyék előadója és a jogi szakbizottság tagja. Köszönetet szeretnénk mondani Hautala asszonynak a kiváló munkáért. Ahogy a jogi szakbizottság szavazatai mutatják, a jelentés széles támogatást élvez különféle csoportok részéről, hiszen az emberi jogok védelme minnyájunk közös érdeke. Nagyon jó kompromisszumokat értünk el, figyelembe vettük a legkülönbözőbb álláspontokat. Az Európai Unió már kidolgozott értékes mechanizmusokat, eszközöket. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy jobban alkalmaznunk kell az eddigi jogszabályokat. Ki kell értékelnünk a meglévő politikák eredményét, és sokkal hatékonyabb védelmet kell kidolgoznunk. Bátorítom a tagállamokat, hogy erősebb politikai akaratot mutassanak az emberi jogi aktivisták védelmében. A Lisszaboni szerződés elfogadása után nagyon fontos az, hogy az emberi jogok és az emberi jogi aktivisták védelme prioritás legyen az Európai Unió harmadik országokhoz fűződő kapcsolataiban, és hogy integrálva legyen az Európai Unió összes politikájába, hogy garantálja a koherenciát és hatékonyságát. Köszönöm. Köszönöm a szocialista frakció nevében Veronik de Kaiser kap szót. <laughs> Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne suscite... Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, az Európai Unió nagy reménnyel tekint a környező országokra de ezt a remény gyakran nem teljesül be, ugyanis a konkrét eredmények nem jelennek meg. Az emberi jogokat nem lehet erőszakkal érvényesíteni, hanem csupán koherens politika teszi ezt lehetővé, amely a demokratikus erőkre, a civil társadalomra épül. Csak így lehet megvédeni az emberi jogokat szerte a világon, különösen diktatórikus környezetben. Azonban van kiváló eszközünk, a választási megfigyelő rendszer, és ez, ezek a missziók gyakran azt mutatják, hogy választások csalással valósulnak meg, rengeteg a választási csalás, és itt koordinált, hiteles reakcióra lenne szükség a tanács és a bizottság részéről egyaránt, és ez nem mindig valósul meg. A választáson van sok esetben csalás, aztán idővel ez oda vezethet, hogy korrupt rezsimeket legitimálunk, és ez éppen, hogy egy fordított hatás. Ashton asszony, kérem, hogy támogassa ennek az eszköznek a használatát. Van-e szándéka, hogy valamilyen stratégiát alakít ki a reakcióra vonatkozóan, ha ilyen esetekkel szembesülünk? Nem mondok példát, nagyon sokat lehetne említeni. Köszönöm, de Kaiser asszony a liberálisok nevében egy percre kazak kollégája a szó. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Estan alelnök asszony, kedves kollégák! A kínzó szerszámokkal való kereskedelem számomra liberális gondolkodó számára elfogadhatatlan, az emberi alapjogokat sérti maga a gondolat is. A lista azonban nem teljes, és aktualizálni kellene. Sokkal részletesebb, pontosabb listára lenne szükség a tekintetben, hogy milyen fegyverek, eszközök esnek, eshetnének tilalom vagy szoros korlátozás alá. Egyes tagállamok részletes jelentést írtak a saját tulajdonokban levő ilyen eszközökről, mások azonban nem reagáltak és itt az ideje annak, hogy ezeket az országokat felszólítsa a bizottság arra, hogy részletes jelentést írjanak ők is, és a bizottság ezeket foglalja össze valamennyiünk számára. Por un minuto. Egy percben most a zöldek nevében Lach Biller asszony kap szót. Az EU kinyilvánította, hogy világszerte küzdeni fog a kínzó szerszámok terjedése ellen. Erre irányelv vonatkozik, és exporttilalom is. De végül is egy civil szervezetre volt ahhoz szükség, és a bizottság utána járására ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ezt az irányelvet nem tartjuk be, és a holnap megszavazandó állásfoglalás arról szól, hogy hogyan lehetne ezt a hibát kiküszöbölni. Egyes tagállamok nem kerülnek megnevezésre, de felszólítjuk a beszámolót még be nem nyújtott tagállamokat arra, hogy ezt tegyék meg. A Lady Ashton által is ismert emberi jogi jelentésben az szerepel, hogy az EU minden aspektusát az emberi jogvédelemnek végre fogja hajtani, és ez így helyes, hiszen egyébként nem vagyunk konzekvensek és hitelesek. Addig nem róhatunk föl semmit más régióknak, amíg mi magunk is a sötétségben járkálunk. He visto a la señora Grez señalar, señalar la tarjeta azul. asszony, úgy látom, hogy egy kék kártyát mutatott fel. Jól látom? Igen, Grész asszony, akkor ebből azt a következtetést vonom le, hogy szeretne Biller asszonynak feltenni egy kérdést. Így van? Vagy pedig szeretne spontán felszólalással élni a megfelelő részében a vitának. A konzervatív és reformista pártok nevében Tenok úrnak adom meg a szót. bebizonyosodott, hogy azok a nemzetek, az, melyek leginkább betartják az emberi jogokat, ezek a leggazdagabbak és a legbékésebbek. Ezért is fontos elősegíteni az emberi jogok érvényesülését. Nézzük, hogy mi történik Iránban, ahol a rendszeres kivégzések történnek a kisebbségek tagjaival kapcsolatosan, Szomáliában, is szörnyű visszaélések történnek. Lényegében koncentrációs táborok jönnek létre Burmában, a katonai hunta terrorizálja a, a lakosokat, De nézzünk körül közelebb is. Oroszországban is megbüntették a, az emberi jogi aktivistákat. és több, több újságíró is meghalt ebben a küzdelemben. A kínai népköztársaság például egyre inkább bővülő gazdasági és stratégiai kapcsolatokat tart fenn az EU-val. Szaudarábiával is jók a kapcsolataink, ott lefejezik az alkoholistákat. Pakisztánnal is jobb, jók a kapcsolataink, de legyünk realisták azzal kapcsolatosan, hogy mit írhatunk, mit érhetünk el, és hogyan tudjuk érvényesíteni a demokratikus értékeinket. Azzal, hogyha megtiltjuk azoknak az áruknak a forgalmazását, amelyeket csak kínzással lehet használni, igen, hasznos lépés, hogy bizonyítsuk, hogy komolyan veszük valóban ezt a kérdést. Köszönöm szépen! és a Vézsa asszonynak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az emberi jogi harcosokat arról lehet felismerni, hogy mit tesznek. Gyakran életük kockáztatásával állnak ki az emberi és egyéb jogok mellett az univerzális emberi jogi ö, mellett, jogok mellett. Egyértelműen és teljesen egyetértünk azzal, amit szerepel a jelentésben. Az enszel hasonló közös álláspontot kell elfoglalnunk, mégpedig olyan alapon, hogy az emberi jogok oszthatatlanok, univerzálisak. Ez azt jelenti, hogy minden ö, embernek a földbolygón joga van ezekhez, köztük a kulturális jogokhoz is. Az Európai Unió az élén jár ennek a küzdelemnek, és az új kompetenciák fejezetben végre mi is hozzájárulunk ehhez a küzdelemhez. Ajuta Hassan kiváló jelentést írt, és nagyon jó volt vele együttműködni. Ami az unió politikáját illeti, Elhangzott némi kritika. Tudjuk, hogy a szavaink és tetteink között még mindig szakadék tátong. Az emberi jogok elsődlegessége mellett gyakran gazdasági vagy diplomáciai megfontolások kerülnek az előtérbe. De az egyes tagállamok és az EU politikája, ha egységesebbé válna, és ezt szeretném, akkor sokkal hatékonyabban fel tudnánk lépni az emberi jogok megsértésével szemben, és pozitív utakat is fel tudnánk vázolni, lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy a világ merre tartson tovább, és ez közben a saját hitelességünket is megőriznénk. Esten asszony, még nagyon hosszú út áll előttünk, az a benyomásom. Holnap délután lesz a Líbiáról szóló vita, és ott is majd sajnos látni fogjuk, hogy milyen a helyzet, sajnos Európából származó kínzóeszközöket használnak ott is. Köszönöm, Virzsa asszony. Az EFD frakció nevében Campbell Merelmen úr következik. Köszönöm, elnök úr, báronő. Bizonyára mindannyian támogatjuk az emberi jogokat, sőt, mindez az angol jogok legszebb hagyományaiból táplálkozik, mint a Magna Carta, amely már eh, régen eh, tiltotta az önkényes bebörtönzést, illetve azok a brit jogászoknak, azoknak a brit jogászoknak a munkáját is tükrözi, akik erről a témáról írtak. De úgy tűnik, hogy ezt most eltérítették politikai opportunisták, és mohó ügyvédek. Itt van Strasbourgban az Európai Emberi Jogi Bizottság, és ennek a miniszteriális bizottsága előírta Nagy-Britannia számára, hogy engedje meg a fogvatartottak számára azt, hogy szavazhassanak, mert hogy különben sérül a fogvatartottak joga. De az emberi jogok nem arról szólnak-e, hogy tisztességes emberek jogait biztosítsuk, és nem pedig gyilkosokét, terroristákét. Felkérhet-e bennünket egy bíróság, hogy olyan emberek szavazatáért harcoljunk, mint Ian Huntley, a pedofil, két gyermek gyilkosa. Szükségünk van-e az új jóváhagyására? Rosie West eh, sorozatgyilkos eh, cella ablakán kell a kopogtatnunk a szavazatáért, eh, vagy Abu Qatada Bin Laden jobb kezének a szavazatát kellene -e megszereznünk. Kire szavazik vajon ő, vagy szavazna vajon ő? Valószínűleg a liberális demokratákra. De most komolyan, ez a hatalmas börtön népesség valójában a kis különbségeket az egyes választókerületben megváltoztathatná. Nem szabad egyenlőségjelet tenni a gyilkosok és a tisztességes emberek közé. A gyilkosok ugyanis eljátszották a jogukat arra, hogy részt vegyenek a politikai folyamatokban, akkor, amikor elvették mások életét vagy tulajdonát. Mi van a, az áldozatok jogaival? Én úgy gondolom, hogy az emberi jogok valutája gyorsan leértékelődik. Épp ideje visszatérni a józanészhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Másfél percre Sinclair asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan rámutatott az előadó, az ENSZ karta értelmében mindenkinek megvan a kötelezettsége, hogy tiszteletben tartsa az emberi jogokat. Az Európai Konvenció másképpen fogalmaz, hiszen bizonyos jogokat kiemel mások kárára, például az utasokkal kapcsolatosan, illetve az Egyesült Királyságban a helyiek jogait is érti ez a fajta jogsértés a helyi roma utazó közö, vándor közösségek előjogokat élveznek az oktatásban, az egészségügyben. Az én közösségemben is súlyos problémákat okoz ez, és nagyon nehéz betartani, hogy megfeleljenek a jogi előírásoknak betont, aszfaltot szállítanak, dolgozó, törvénytisztelő állampolgárokról van szó, akik szeretnék biztosítani a jogaikat. Egyetértek az előadóval, az emberjogi aktivisták tevékenységét tiszteletben kell tartani Cipruson, Gázán, Gázában és minden részén a világnak, de én arra szeretnék rámutatni, hogy mindenhol veszélyben vannak az emberi jogok. Mindenki számára nagyon lényeges ezeknek az érvényesítése. Köszönöm szépen, Sinclair asszony. Azt mutatják a tolmácsok, hogy nagyon gyorsan beszélnek. Innen az elnöki székből nem tűnt úgy, hogy gyorsabban beszélne, mint a többiek, de erre hívták fel a figyelmemet a tolmácsok. Ezért kéri az elnökség, hogy ne beszéljenek ilyen gyorsan, észszerű tempót tartsanak. Most a frakciók képviselői után az egyéni felszólalások következnek. Grisbe úrral kezdünk. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament Európai Parlamentben nagyon sok szó esik az emberi jogokról, a nemzetközi politikai fontos részletéről, főleg most, amikor új kompetenciákat adott nekünk a Lisszaboni szerződés. Az a jelentés, amiről itt most beszélünk, egy nagyon fontos dokumentum, de nem lehet most itt kellőképpen, kellő mélységben elemezni minden fontos részét. Először is hadd fejezem ki az örömömet felett, hogy létezik egyáltalán ez az emberi jogi dialógus. Sajnos ez nem mindig túl sikeres, különös tekintettel, amikor arra, azokra az országokra, amelyek közvetlen közelünkben vannak. Füle urat és Eston asszonyt arra kérném, hogy próbáljon ösztönzőket és eszközöket létrehozni annak érdekében, hogy előmozdíthassuk az emberi jogokat. Eston asszony mondta, hogy intelligensen kell hozzáállnunk ezekhez a témákhoz, és minden emberi jogi jogsértést kellőképpen el kell ítélni. Támogatnunk kell az emberi jogi aktivistákat. Hautala asszony jelentésében is szerepel mindez. Hadd fejezzem ki reményemet, hogy a, az Európai Parlament által megítélt Szaharov díj eredményeként az Európai Unió összes többi intézménye is felzárkózik a díjazottak támogatásában. Nemrégen zajlott az orosz-EU csúcs, és ezzel szinte egy időben demonstráltak Péterváron és Moszkvában a jogsértések ellen. Ezeket a tüntetéseket akadályozták a hatóságok, mi erre nem reagáltunk. Az egyik olyan személy, aki hozzánk fordult segítségért, az az egyik Szaharov díjnyertes volt. Tegyük az ilyen eseteket prioritásunká. Minden eszközt használjunk fel annak érdekében, hogy ezek ne forduljanak elő még egyszer. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném erőteljesen felhívni a figyelmüket, hogy tartsák be a felszólalási időket. Nem szeretném elvenni önöktől a mikrofont. Úgy járunk, mint tegnap, hogy itt maradunk ének évadjára. Ezt szeretnénk elkerülni, ezért szeretném még egyszer kérni, hogy tegyenek meg mindent, hogy betartsák az időkorlátokat. Ha nem, akkor kénytelen leszek megszakítani a felszólalásokat. Most két percre Vittorio Pródinak adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt alelnök asszony! Az emberi jogok védelme világszerte most előtérben vannak, és vannak emberek, akik a saját életüket kockáztatják ezek védelmében. Az emberi jogok az európai Unió jogi és etikai pillérét képezik, és ezért újra meg újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egyik legfontosabb feladatunk ezek védelmezése. Különösen nekünk itt a parlamentben, és azért köszönöm Hautala asszonynak, hogy a szocialisták és a demokraták hátterével maga mögött kiváló szöveget írt. Túl kell, képesek lennünk túl tekinteni nagyobb távlatokba. Az emberi jogok jelensége komplex jelenség. Átfogó módon kell szemlélni. Meggyőződésem, hogy az emberi jogokhoz hozzátartozik például a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés, az élelmiszerhez, az egészséghez való jog, a képzéshez, az információhoz való hozzáférés joga. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta után különösen hangsúlyoznunk kell azt, hogy ebben a küzdelemben a külügyi szolgálatnak fontos szerep juthat, Remélem, hogy a külügyi szolgálat, ma délelőtt erről már volt szó, legfőbb prioritása például mondjuk az orosz EU tárgyalások kapcsán is az emberi jogok védelmezése lesz. Sajnos gyakran elfeledkezünk erről a szempontról, vegyük észre, hogy mi vagyunk világ szerte globális szempontból az emberi jogok fő képviselői. Olyala asszony kap most egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok Eston asszonynak, hogy mindig kiállt, mostanában nagyon világosan kiáll az emberi jogok mellett. Hutola asszony jelentésében egy fontos aspektust hangsúlyoz a szöveg. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények kapcsán az Európai Unió feltételekhez fogja kötni az ezekben való előrelépést az emberi jogi szabályok betartásához. Jelen lesz ez a tagállamok, az EU politikáiban is, és konkrét intézkedésekkel fogunk a jövőben fellépni. Gazdasági és kereskedelmi ö, eszközök vannak a kezünkben, amelyekkel rászoríthatunk országokat az emberi jogok betartására. Azon országok kormányai, amelyek azonban erre nem hajlandók. azok sajnos aláássák ezeket az erőfeszítéseket, és oda kell figyelnünk, hogy nemzeti ö, érdekek ne ássák alá a saját erőfeszítéseinket ugyanígy. Az Európai Parlament most az elnök elvette a szót a felszólalótól. Köszönöm, Csarneszki úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony. Ön beszélt egy úgynevezett intelligens üzenetről, de ez nem tartalmazza a kettős mércét. Abból kell kiindulnunk, hogy az Európai Unión belül a parlament, a tanács és a bizottság igen gyakran másképpen közelíti meg ugyanazt a problémát, ha például emberi jogsértésről van szó olyan országokban, amelyekhez kevesebb érdek fűződik kereskedelmi, eh, gazdasági szempontból, a nagy tagállamok szempontjából. Ilyenkor fontos prioritás az emberi jogok érvényesülése, de ha számunkra érdekes országban történik ilyesmi, mert az, amelyhez érdekeink fűződnek, mert nagy gazdasága van, vagy valamiért érdekeltek ott a nagyobb tagállamok, akkor nem szólalunk fel, legalábbis nem olyan hangosan. Ezt a kettős mércét el kell kerülnünk. Köszönöm, Csaneszki úr. André Kiene asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hangsúlyoznám, hogy az emberi jogokról és a demokrációról szóló jelentés nagyon lényeges, hiszen a legfontosabb emberi jogi kérdésekre tér ki. Ugyanakkor a legfontosabb probléma továbbra is az, hogy csak az EU fellépéseit, lépéseit írja le a jelentést, és a parlament többször kiadta azt a, az ajánlását, hogy a tanács dolgozzon ki mutatószámokat és világos benchmarkokat hogy amelyek alapján mérhetjük ezeknek a politikáknak a hatékonyságát. És szeretném még megemlíteni az Európai Parlament hozzáférését a bizottság és a tanács dokumentumaihoz, információjához. Ez korlátozott volt eddig, annak ellenére, hogy többször ajánlást tett ezzel kapcsolatosan a parlament. Nem javult a helyzet. Például az emberi jogi dialógus kapcsán, A tanács emberi jogi tárgyalásokat tartott Oroszországgal. Tudjuk, hogy hogyan áll az emberi jogok ügye Oroszországban, az, az újságírók meggyilkolásával kapcsolatosan, a kaukázis úgynevezett terroristákkal kapcsolatosan, stb. De tudnánk, tudni szeretnénk, hogy hogyan reagált az orosz fél, illetve az ő tárgyalóik, és milyen lépéseket terveznek. Tudom, hogy lejárt az időm. Annyit szeretnék elmondani, hogy teljesen értem, hogy a közös kül- és biztonságpolitikába tartoznak az emberi jogi kérdések, de ez nem lehet államtitok. Köszönöm szépen. Két percre Richard Howitt úr. Uh, Köszönöm. Először is Herzlé asszonynak gratulálok a munkájához. Emellett ezt az egész jelentést is, amelyet tényleg jóhiszeműen végez az Európai Unió, hogy betartsa emberi jogi kötelezettségeit. Örülök, hogy egyre szélesebb körű a dialógus a harmadik országokkal, ugyanakkor a párbeszéd önmagában nem lehet cél. Ezért is szeretném elismerni Eston asszony jelenlétét, illetve az itt általa elmondottakat, hogy hogyan kívánja ő előmozdítani az emberi jogokat. Ez lesz a tesztje annak, hogy tényleg komolyan gondoljuk-e egy horizontális eh, emberi jogi eh, igazgatóságot kell létrehozni, eh, főtitkári szinten is kell foglalkozni ezekkel az ügyekkel, illetve minden EU delegációban és minden regionális külügy, ö, osztályon alkalmazni kell. Le, leintették a képviselő urat, mert túl gyorsan olvas, és a tolmácsok nem tudják követni. Én magam sem szeretnék késlekedést látni a parlament egyszer már megpróbálta megszüntetni az Emberi Jogi Albizottságát, eh, aztán eh, újra kellett alakítania. Amikor tehát a főképviselő azt, mutat, azt mondja, hogy beemeli az összes politikába az emberi jogokat, azzal teljesen egyetértek. Ez a parlament eh, támogatni fogja ebben, tényleg, hogy minden politikában megjelenjenek az emberi jogok. Köszönöm, Hajt úr. Két perce van Sáke asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony. Én is köszönettel szeretnék adózni azon kollégák felé, akik elkészítették ezt az anyagot. Mindig aktuális téma ez, de most különösen az Európai Parlament frakciói nemrégiben írásos nyilatkozatot ö, adtak ki az iráni néppel való szolidaritásuk jegyében. Mazani Asincsánál nemrég találkoztunk, aki emberi jogi harcos, vezető, aki a fiatalkorúak kivégzése ellen harcol. Vannak bizonyos gyakorlatok, amelyeket feltétlenül be kellene tiltani, de ehhez koordinált európai erőfeszítésre van szükség, integrált, kom- komplex megközelítésre vannak olyan földrajzi régiók a világon, ahol ö, ezek ö, az emberi jogsértések ö, találkoznak, a nők jogai, a szabad véleménynyilvánítás sérül. Iránban gyakorlatilag minden emberi jog sérül, miközben az atombombát építik, ö, közben gyakorlatilag semmit nem tesznek az emberi jogok érdekében. Az ENSZ és az EU is szankciókat fog elfogadni Iránnal szemben, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek kellő hatással járnak majd. A lakosság, a nép folyamatosan egyre erőteljesebben hallatja hangját, az ellenzék erősödik, de a nemzetközi szankciók mellett arra is szükség van, hogy megsegítsük ezeket az erőket elnöki választások voltak Iránban, és az új rezsim megint csak nem tesz semmit. Gyakorlatilag elhallgattatta az ellenzékét, sokan elmenekültek az országból, és ha ö, Európában befogadnánk őket, akkor az a mi politikáink alakításához hozzájárulhatnának, nagy gazdagodást jelentene ez számunkra. Az elnök félbeszakította a felszólalót. Kifutott az időből sajnos. Most egy percre Migázki úr következik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy Esten asszony itt maradt a körünkben. Már csak azért is, mert ezt jelzésnek veszem, hogy érdeklődik az emberi jogok iránt geopolitikai, szociális politikai kérdésekben eltérnek az észrevételeink, a véleményeink, de az emberi jogi témában egy hangon kell felszólalnunk minden országból, minden pártból. Ez a téma kell, hogy egyesítsen bennünket, de én egy kicsit sajátosnak, sőt bizarnak tartom, hogy nem tudjuk megvédeni azokat, akiknek díjakat adományozunk, például a Szaharov díjas sunkat most is üldözik országában, Oroszországban, és mások is támadásokat szenvedtek el, és üldöztetést saját országukban. Ki kell terjeszteni ezt a védelmet minden emberi jogi aktivistára, különösen azokra, akiknek ezt a díjat megítéltük. Köszönöm szépen. Másfél percre Kazmarik úr. Pani przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni... Köszönöm. Elnök úr, Estonasszony, hölgyeim és uraim, gyakran szólítunk fel az emberi jogok védelmére, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a jogok elidegeníthetetlenek. Ezért sem hagyhatjuk abba az emberi jogok előmozdítására irányuló munkánkat. De miközben mi ezt tesszük, legyünk tudatában a felelősségünknek azok iránt, akik ezekben az országokban védik az emberi jogokat. Nagyon gyakran ők maguk is célkeresztbe kerülnek, miközben ezt a munkát végzik, halállal fenyegetik őket, meggyilkolják őket, letartóztatják, megkínozzák, elrabolják. A mi felelősségünk az, hogy megvédjük azokat, akik saját életüket kockáztatják, saját bőrüket viszik a vásárra annak érdekében, hogy megvédjék azokat az értékeket, amelyeket mi is fontosnak tartunk. Szimbolikus, erkölcsi intézkedésekre, és ezen túlmenően pedig megfogható politikai eh, diplomáciai intézkedésekre van szükség. Az emberi jogok védelmezői ugyanis gyakran életükkel fizetnek munkájukért. Emlékezzünk meg arról a kongói emberi jogi aktivistáról, akit június másodikán öltek meg. A napjainkban is követnek el ilyen gyilkosságokat. Köszönöm, Kacsmerek úr. Most pedig eh, Muniz de Urquiza következik. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, a arról az határozatról beszélni, amely a kínzásra használatos termékek forgalmazásáról szól. Van egy olyan egyezmény, amelynek az alkalmazását biztosítania kellene ezzel kapcsolatosan. Gratulálok annak a hét tagállamnak, amelyek megfelelnek az ezekre a termékekre vonatkozó beszámolási kötelezettségeknek, és vannak olyan tagállamok, 12, amelyek már büntetőjogi intézkedéseket is kilátásba helyeztek példát mutatnak, átláthatóbbnak kell lenni ebben a témában. Olyan termékek ezek, amelyeknek a forgalmazása tiltott, a második mellékletben fel vannak ezek sorolva, és nagyon fontos, hogy ezekre a tiltott termékek listájára felvegyünk további termékeket is, és így lehetne gátat vetni annak a helyzetnek, hogy most hasonló hatású termékeket forgalomba lehet hozni. Az Európai Uniónak a nemzetközi arculatát is javítaná, hogyha megtiltaná, hogy ezeket a kettős felhasználású termékeket forgalmazzák, hiszen ezeket emberi jogok sértésére is fel lehet használni. Erre megvan a jó eszközünk, hogy ezt megtiltsuk. Köszönöm szépen. Most egy percet kap Wojciechowski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot én is hozzáfűzzek a kínzó szerszámok kereskedelmének tilalmához. Látjuk ezeket az eszközöket múzeumokban, de kevesen tudják elképzelni, hogy ezeket ma is használják, mégpedig kiterjedten a világban az Európai Unión belül is újra meg újra kiderülnek esetek, és ez nagyon fontos, hogy ezekre rámutassunk, illetve megszüntessük őket. A kínzásnak minden formáját el kell, hogy ítéljük, és amennyire csak lehet ezeket az eszközöket korlátozni, tiltani kell, semmi nem indokolja létük, létüket sem, még a terrorizmus elleni harc sem

a sor önökön múlik hogy megteremtsék a gyakorlati feltételeit is ennek. köszönöm szépen! Gracias, kolléga. Tiene un... Köszönöm szépen. Egy percre Zemke úr. Bardzo chciałem podziękować. Köszönöm a szót, és azt szeretném elmondani, hogy ha az emberi jogokról van szó, akkor sok szó elhangzik. De tettek, ezeket nem követik. Éppen ezért támogatom azokat a felszólalókat, illetve azokat a megszövegezőket, akik ráirányítják a figyelmet arra, hogy az Európai Uniónak végre pragmatikus, konkrét intézkedésekbe kéne fognia, meg kéne védenünk az emberi jogi harcosokat világszerte. Ez kötelezettségünk. És ezért Léria Stanhoz kérdést szeretnék idézni, intézni. Az Európai Unió most azon dolgozik, hogy közösségi vízumkódexet alkosson meg, és szeretném tudni ebben a kontextusban, hogy ez a vízumkódex figyelembe veszi -e majd az emberi jogi szempontokat, ad-e olyan országbeli embereknek vízumot, ahol nem érvényesülnek az emberi jogok és vannak-e összekötő irodáink, Everink, az elnök félbeszakítja a felszólalást. Kievics. Másfél percre Potasievics úr. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz. Köszönöm elnök úr, Eston asszony, hölgyeim és uraim. Szeretném azzal kezdeni, hogy az előadó asszonynak megköszönöm a munkáját. Örömmel hallottam Ashton asszony szavait is. Azt mondta, hogy az emberi jogok prioritást élveznek. Ugyanakkor elgondolkoztam azon, hogy a passzív magatartásunk az oroszországi vagy belorussziai jogsértésekkel szemben, ahol még mindig van halálos ítélet például, és ahol évekig lehet börtönben tartani embereket azért, mert építik a civil társadalmat. Ilyen körülmények között érdemese folytatni azt az egy éve létező emberi jogi dialógust, amely köztünk és Fehér Oroszország között folyamatban van. Gyorsan és hatékonyan kell lépnünk, vannak olyan területek, ahol az EU intézmények egyszerűen túl passzívak. Én úgy gondolom, hogy a spanyol elnökség passzív volt az emberi jogokkal kapcsolatban. Remélem, hogy a holnapi vita majd jobban kitér az oroszországi eseményekre. Egyszerűen többet kell tennünk eh, Fehér Oroszországgal kapcsolatban is. Ön elég sok időt vett igénybe. Potasievics úr volt az utolsó hozzászólónk ebben a vitában. Most pedig a spontán felszólalók következnek. Kedves kollégák! Egy, egyre több problémával találkozunk ebben a témában, és a szabály az, hogy öten szólalhatnak fel, most 15-en jelentkeztek. Én ebben próbálok rugalmas lenni, de ma ezt nem tudom megtenni, ez már túlzás. Soha nem fogom megadni olyanoknak a szót, akik az egész vitában nem voltak itt, és csak akkor érkeznek meg, amikor a spontán felszólalások jönnek sorra, és akkor szót kérnek. Ez nem észszerű, hogy ilyen feltételekkel megadjam a szót, de most ebben a helyzetben nem tudok másnak szót adni, mint annak az öt felszólalónak, akik a frakciókat képviselik először is, Valenza úr. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zacznę... Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni a szerzőnek a jelentést. Kimerítő pontos jelentéssel van dolgunk. Az Európai Unió az, hogy védje az emberi jogi harcosokat, ez alapkövetelmény az Európai Unióban, és ezért támogatom azt a gondolat is, gondolatot is, hogy összekötő irodákat hozzon létre az EU egyes országokban ebből a célból az emberi jogok érvényesülésének értékelését folyamatosan renden kell tartanunk. Harmadik országokra alkalmazott szankciók néha eredményt használnak. Köszönöm szépen, kolléga. Hasikova Benova asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, Esten asszony. Ami az emberi jogok védelmét illeti, ez eh, hát a demokráciának eh, szerves része. Ebben az EU vezető szerepet játszik, ez eh, komoly kötelezettségeket jelent a világgal szemben. Üldözik az emberi jogok védelmezőit, gyakran bántalmazzák, és örülök annak, hogy a jelentés ebben a formájában született meg a Lisszaboni szerződés után. Vezető szerepet kell játszanunk harmadik országokban, például a delegációinkon keresztül. Eddig nem csináltuk ezt túl jól. Az új hatásköröket jobban ki kell használni, az emberi jogok előmozdítására, illetve az emberi jogok védelmezőinek megvédésére. Minden olyan országban, ahol rendelkezünk képviselettel, legyen olyan diplomata, akinek a feladata az emberi jogok védelme. Köszönöm szépen még egyszer. Senyor. Köszönöm szépen, Görinsz úr kapja meg a szót. Monsieur Président, si nous voulons être entendus à l'extérieur de l'union européenne Köszönöm, elnök úr, hogyha azt akarjuk, hogy meghallják a véleményünket az EU-n kívül is az emberi jogokkal kapcsolatosan, próbáljunk meg fedhetetlenek lenni itthon. A, ez egy szimbolikus lépés, ez is mutatja, hogy a 27 tagállamunk milyen nagy előrelépést tudott elérni az Európa Tanács elképzelésének a továbbvitelében, vagyis mind a 27 tagállam kötelezi magát, hogy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságnak a ítéleteit kötelezővé teszi magára nézve. Ezért a jövőben a mi ránk vonatkozó ítéleteket is figyelembe kell venni, és nem szabad, hogy olyasmit papoljunk a világnak, amelyet, amit mi sem tartunk be. És kikapcsolja az elnök a mikrofont. Grezasszony következik. Köszönöm szépen Hautala asszonynak ezt a kiváló jelentést lefekteti benne, hogy az Európai Uniónak milyen eszközök állnak rendelkezésére ahhoz, hogy az emberi jogokat megvédje. Ezek közül egyet emelnék ki különösen. Minden kereskedelmi egyezmény végére záradékot szoktunk fűzni. Június 28-án Hondurasban állam csíny volt, pucsal kerültek hatalomra, és a jelenlegi hatalombirtokosok és embereket, nőket, gyerekeket gyilkoltak le. Minden tüntetés ellenállás ellenére ez továbbra is tart. És ennek ellenére mind az USA, mind az Európai Unió kereskedik ezzel az országgal. Tiene la palabra el señor Batten. Batten úr. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, és uh, jó napot kívánok Eston barónőnek is. Az Európai Unióban is megsértik az emberi jogokat, és remélem, hogy ezzel tudunk valamit kezdeni majd. Felhívnám az ön figyelmét azokra a körülményekre, amelyek Korydelius görög börtönében uralkodnak. Korydelius az egyetlen görög börtön, ahol külföldieket tartanak fogva. A kiadott brit állampolgárok szinte mindig ebbe a börtönbe kerülnek. Erdő, Andrew Simiu Immár 11 hónapja van ebben a börtönben, és vár tárgyalásban. Most ugyan óvadék ellenében szabadlábon van, de további hat brit állampolgárt fenyeget a kiadatás veszélye, és a letartóztatás, illetve bebörtönzés. Ön tudhat arról, hogy a Koridaliasi börtönt minden emberi jogi szervezet, az Amnesty International, a Fair Trials Abroad elítélik, mert az egyik legrosszabb börtön a világon. az Európa Európai Emberi Jogi Egyezmény harmadik cikkét szinte minden pontban megsértik. Egyetérte velem, és itt megszakítják a felszólalót. Ezzel lezártuk a spontán felszólalások sorát. A többieket nem tudom felszólítani. Az eljárásunk nem engedi meg, hogy mindenkinek szót adjak. Most Eston asszonynak adok szót, hogy reagáljon az elhangzottakra és azokra a felszólásokra, amelyek a vitában lezajlottak. Köszönöm szépen, elnök úr. És aki nem tudta befejezni a felszólalását, azoknak mondom, hogy mindig örülök, hogyha felveszik velem a kapcsolatot, és felvetik a számukra fontos kérdéseket. Én csak annyit szerettem volna zárószóként elmondani, hogy nagyon jó, hogy lehetőségünk volt lefolytatni ezt a vitát. Néha a munkánk fontos részét fel kell áldoznunk a sürgős feladatok miatt, és ezért nagyon fontos, hogy érvényesülhet ennek a háznak ez a fontos szerepe. A Lisszaboni szerződésből idézek, tiszteletben tartani az emberi méltóságot, a demokráciáját, az emberi jogok tiszteletét, a jogállamiságot, és azoknak a személyeknek a jogait is, akik kisebbségekhez tartoznak. Ez kapcsolódik a külügyi szolgálat munkájához is, és az Európai Unión, Unió egészének munkájához és tagállamok szerepvállalásához. Beszéltünk az emberi jogi aktivisták feladatairól, és arról, hogy milyen fontos párbeszédet folytatni ezekkel az államokkal, illetve az aktivistákkal, és én is a saját utazásaimon és Brüsszelben is gyakran találkozom emberi jogi aktivistákkal, legutóbb afganisztáni nőkkel találkoztam. Ez fontos része a munkánknak. Tudom, hogy Dekaza asszony nincsen most itt, de nagyon fontosnak tartom, amit ő mondott a választási megfigyelésekkel kapcsolatosan. Ezzel koherensebb stratégiára van szükség az előkészületek tekintetében és a jobb monitoring szempontjából is, illetve az utókövetés szempontjából is. Ő is erről beszélt, ez nagyon kapcsolódik ahhoz, amit én is fontosnak tartok, hogy javuljon ennek a munkának a színvonala, és az információkat és az ismereteket jobban fel tudjuk használni. Az emberi jogok érvényesülése fontos az kapcsolataink fenntartásában, de azt is biztosítanunk kell, hogy értjük, hogy mit jelentenek ezek a jogok, és hogy hogyan kell az érvényesítésüket elérni. Itt arról van szó, hogy az emberek képesek legyenek a jogaikat érvényesíteni, és ez azt jelenti, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogyan támogathatjuk leginkább az, az embereket, a népet és az emberi jogokhoz való hozzáférés például a fogyatékkal élők számára pozitív változásokat igényel minden emberi közösségben, de ez egyfajta kötele, következetességet igényel. Ami az a politikai elszámoltathatóságról szóló nyilatkozatot illeti, a külügyi szolgálatnak ez is egy fontos feladata az információcsere és a dokumentumokhoz való hozzáférés olyasmi, amivel segíteni szeretnénk a parlamenttel való kapcsolatot. A struktúrákkal kapcsolatosan én is vitákban, eszmecserékben veszek részt. Biztosítanunk kell, hogy az emberi jogokat figyelembe vesszük a delegációk munkájában, de ez mindenkinek a feladata, nem lehet ezt csak egyszerűen bedobozolni és a sarokba tenni emberi jogok, feladat, emberi jogok feliratával. Minden feladatunkban figyelembe kell venni ezt az aspektust. Zemki asszony szólt a vízunkódexről, a bizottság valóban tett egy javaslatot erre vonatkozólag. Sajnos még eh, nem minden tanál, tagállam fogadta ezt el. Az Európai Parlament eh, lobby tevékenységét mindenképpen szívesen látnánk ezzel kapcsolatosan a különböző tagállamokban, hogy mindenki fogadja el ezt a kezdeményezést. Úgyhogy ebben kérném a segítségüket. Ami pedig az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozást illeti, ez nagyon lényeges, és kapcsolódik a Lisszaboni szerződéshez is. Örülök, hogy megvan az a megbízatásunk, jogkörünk, hogy ezzel ezen dolgozzunk. Ez is az egyik kötelezettségi körünk. Köszönöm, elnök úr, hogy részt vehettem ebben a fontos vitában. És Lejegyeztem azokat az észrevételeket, amelyek majd irányítják a jövőben a munkámat, illetve amelyeket figyelembe kell vennem a munkám során. Köszönöm szépen, Eston asszony! Most lezárjuk a vitát, mégpedig egy kétperces felszólalással ha utala asszony, mint előadó szólal meg. Tessék. Uh, President, uh, Mrs. Ashton. Köszönöm, elnök úr, Ashton asszony, kollégák. Szeretném mindenkinek megköszönni ezt a rendkívül érdekes eszmecserét, ami azt gondolom, hogy jól az majd a főképviselő és köztünk a jövőben zajló együttműködésnek. Nagyon sok fontos dolog hangzott itt el. Annak érdekében, hogy hitelesek legyünk, ugyanazzal a mércével kell a hasonló eseményeket mérnünk az egész világon. Megértve természetesen, hogy vannak vagy lehetnek nüansznyi különbségek a különböző események között ne kerüljünk olyan helyzetbe, ahol az emberi jogi problémákat egyes országokban kezeljük, más országokban viszont nem foglalkozunk velük. Szeretném, hogyha az emberi, jogon, emberi jogok témájába beleszólnánk a világon. Borzalmas börtönkörülmények vannak az Európai Unión belül is. A kínzóeszközök példája mutatja, hogy nem vagyunk tökéletesek, a saját ideájainknak sem tudunk megfelelni. A jövőben szeretném, hogyha eh, megvizsgálnánk eh, a egyes tagállamainknak a részvételét a CIA kiadatási programjában újra. Tudom, hogy egy érzékeny eh, téma, de szerintem újra meg kell vizsgálni ezt a témát. Szerintem Görenc úrnak volt egy nagyszerű ötlete, amikor azt mondta, hogy eh, amikor csatlakozunk az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, akkor a 27 tagállam az Emberi Jogi Bíróság ítéleteit is eh, tekintse magának nézve kötelezőnek. Ez lenne a legkevesebb, ami elvárható. Az Európai Parlamentnek új hatáskörei vannak, ezeket okosan kell felhasználnunk az emberi jogok területén, és a kereskedelmi politikában is. Köszönöm Morera úrnak, hogy ő is hozzájárult ez a vitához. Köszönöm, Hautala asszony. Gracias, señora Hautala. Úgy gondolom, hogy a kollégák tapsa és azt bizonyítja, hogy milyen jó munkát végzett a